Good afternoon, everybody. Üdvözlök mindenkit. I could use my hammer. Itt a kalapás, remélem kell használnom. Üdvözlök mindenkit. De kiváló nyári vakáció után. Elfogadhatjuk a mai napi rendet? Ezt, ezzel túl vagyunk. Rendben. elnöki bejelenteni valók. A mai ülésünket élőben közvetíti az EPTV. A biztosok meghallgatásával kapcsolatos friss info, a legfrissebb hír arra kértek, hogy a szakbizottsági elnökök ülésére szerda estére tartsak fönn egy helyet a naptáramban. Na addigra bizony többet tudunk majd arról, hogy kiket javasolnak biztos jelöltként, és mi lesz a menetrend. Még úgy szerda előtt, a szerdai nap során többet fogunk tudni tehát mindenről. Ez a rendkívüli ülése a szakbizottsági elnököknek arra is hivatott, hogy a szakbizottságok közötti konfliktusokat rendezze. A koordinátorok kérésére én kiküldtem leveleket több vitatott területtel kapcsolatban a szakbizottsági elnököknek és a parlament elnökének. Ezek azért, hogy például a fogyasztóvédelem témája megfelelően érvényesüljön a bizottságban, megfelelő súlyjal. Ez volt az egyik ilyen téma, amit felvetettem, és azt is biztosítanom kell, hogy a szakbizottságunk az átfogó intézkedések témájában, a belső piac hogy megkapja, kapcsolatos átfogó horizontális ügyekben megfelelő szerepet kapja majd a meghallgatás során is. És a belső piac definíció is, meg kompetencia is változnak az új ciklusban. Erre is reflektálnunk kell majd. És aztán néhány pont felmerült azon témákkal kapcsolatban is, ahol az Econnal működünk együtt, működtünk együtt, meg az ITRÉ-vel, és a belső, a belső kereskedelem témái. Na, ezekkel kapcsolatban akartam tájékoztatni önöket. Mihez tudok, meg tudok valamit egy meghallgatásokról, vagy azok valószínű idejéről, azonnal tájékoztatom mindannyiukat. Tudom, hogy az elmúlt időszakban a szakbizottsági tagok részt vettek igen sok meghallgatáson, és ezt tudom, hogy hatalmas nyomás helyez ez mindenkinek a, a napi rendjére, hogy megszervezze ezeken a részvételt, de azt kérem önöktől, hogy továbbra is vegyenek részt ezekkel, mert a parlament felelősségeinek, feladatának nagyon komoly részét képezik ezek a meghallgatások. Én személy szerint öt évvel ezelőtt nagyon hasznosnak tartottam azt, hogy több biztos meghallgatásán részt vettem, mert ennek alapján betekintést nyerhettem az egyes jelöltek hátterébe, és aztán jobban tudtam a munkámat ellátni abban a ciklusban, ennek köszönhetően, hogy részt vettem ezeken a meghallgatásokon. Elektronikus ülések, illetve a papírmentes szakbizottság témájában mondom, hogy az e-meeting applikáció alkalmazás révén az összes anyag elérhető, dokumentum elérhető, bizonyal tudják ezt, ha nem, akkor a titkárság majd segítséget nyújt ebben. Talán valami képzést is lehetne szervezni az ügyben. Na, az előző ülés jegyzőkönyvei, jegyzőkönyve. Van-e kérdésük? Jóvá hagyhatjuk ezeket? Jó. Menjünk akkor tovább. Szavazások. Első szavazás tárgya hatáskörök átadása a koordinátoroknak. Mindannyian tudják, miről van itt szó, gondolom. Voltak éppen az eljárás a házszabály vonatkozó pontjának megfelelően a szakbizottságok elnöke koordinátoroknak átadhat döntési hatáskört a bizottság, nevé, szakbizottság nevében különösen pontok, jelentős tevők kiasztása, a Dehon pontok elasztása ügyében, és a bizottság aztán döntött úgy, hogy további hatásköröket is átadhat a koordinátoroknak. Mindazok, akik támogatják ezt. Egyszer formális hatáskörátadást hatáskör azok elektronikusan szavazzanak, kérem. Vegye mindenki elő a kártyáját közben. Ki van mellette? Huszonegyen kell, hogy még szavazzanak. Még három kell, hogy behelyezze a kártyáját. Lezárom a szavazást. 24-en, 3 ellenében jóvá hagytuk. A nyelvi összetétel jóváhagyása, hagy mutassak rá, hogy az a szándék, hogy igyekezzünk a lehető legnagyobb termet megkapni, hogy teljes rezsimet, tamácsolási rezsimet kapjunk, azaz mind a 22 nyelven legyen tolmácsolás ezt a szándék, hogy ennek megfelelő termet kapjunk. A titkárságot arra kérem, hogy mindig ellenőrizze, hogy szükség van-e mind a 22 nyelvre. Hogy, vajon besz- hogy mind a 22 nyelven felszólaló képviselő jelen van el a bizottságülésen. Ezért volna hasznos, hogyha jeleznék, hogy szükség van-e minden nyelvre. És még egy dolog, ha azt látjuk, hogy tolmácsolást adnak olyan képviselőnek, aki rendszeresen nincs az ülésen, akkor és köse, ha jelzik, hogy nem kívánnak eljönni, és csak ők beszélik azt a nyelvet, akkor tájékoztassák erről a titkárságot, hogy ne legyenek olyan, ne dolgozzanak olyan tolmácsok, akiket nem hallgatnak. Szerintem rendkívül fontos ugyanakkor hogy mindenki hallgathassa a saját nyelvtolmácsolást, úgyhogy ilyen értelemben fontos, hogy minden nyelven legyen. Köszönöm. Bízom a, a, az elnök bölcsességében, ám az, az indoklás kicsit különös szerintem. Hogyha a tolmácsolás a terem méretétől függ az, hogy milyen nyelveken tolmácsolunk, hát az nem egészen elfogadható nagyon bonyolult eh, jogalkotási javaslatokkal kell sokszor foglalkoznunk kis teremben. Sokszor már nagy termet kapunk, amikor, amikor nem annyira nehéz a téma. Úgyhogy az az elv, amit az elnök említett, hát az utóbbi elvhez kéne ragaszkodni, hogy mindig legyen tolmácsolás. Tehát sokszor csak a takarékossági szempontok érvényesülnek. Ahogy mondottam, azt fogom kérni, hogy minden ülésünk nagy teremben legyen, hogy 22 tolmácsolás, tolmács fülke legyen, ha szükség van rá. Ugyanakkor mindig megnézzük, hogy jelen vannak, hogy van erre lehetőség. A probléma akkor adódik, ha minden szakbizottság egyszerre ugyanakkor kéri ugyanezt. Akkor ugye konfliktus adódhat. Kérni fogom tehát, hogy megkapjuk a nagy termet, és remélem, hogy aktív tagként joggal érvényesülhet az az igénye, hogy tolmácsolást kapjon. Hiszen a fogyasztókat képviseljük, és maguk a fogyasztók is kell, hogy hallgassák, miről döntünk a nevükben. Äh, Még egy további érvet szeretnék felvetni az nyelvekkel kapcsolatban. Nem csak a szakbizottsági tagokról van itt szó, hanem az állampolgárokról, akik meg akarják hallgatni, miről döntünk itt. Úgyhogy, hogyha ha web tévén közvetítik az ülést, akkor bizony minden nyelven tolmácsolásni kell, hogy az állampolgárok követhessék azt, hogy milyen viták folynak. Mindig arról beszélünk, hogy közelebb akarunk kerülni a polgárokhoz, meg az európai politikát közelebb kerülni az állampolgárokhoz, mindig erről szajkolunk a választások során. Aztán mi magunk építünk blokádokat és mag, falakat magunk köré, csak azért, hogy megtakarításokat érhessünk el. De ha azt akarjuk, hogy erősödjön a politikánk elfogadottsága, akkor bizony valahogy meg kell értsék a polgárok ezeken a nyelveken itt nem a megtakarításokról van szó, hanem arról, hogy vajon a teremben használják az adott nyelvet a képviselők. Tehát 22, 22 nyelvet tolmácsolnak, akkor is, hogyha nem használják a teremben azt a nyelvet. Ez egy kicsit más téma, de megpróbáljuk összehangolni. We are asking on behalf of this committee. A szakbizottság nevében azt kérjük, hogy nagy terem legyen, és minden 22 nyelven folyamatolmácsolás. tolmácsolás. Metzola asszony. Köszönöm szépen, úgy kezdeném, hogy köszönetet mondok. Megköszönöm azért, hogy elnőként ilyen erőfeszítéseket tesz. Egy éve vagyok a parlament tagja, és látom itt a változást, látom, hogy egyre több helyen érhető el a máltai nyelv, a máltai tolmácsolás de más szakbizottság sajnos nincs még mindig máltai. Úgy vélem, hogy az IMCOL rendkívül fontos szakbizottság a máltaiak számára. A hét máltai képviselőből kettő itt dolgozik már öt éve. És bízom benne, hogy a webstreamingen keresztül a máltaiak követik majd a szakbizottság üléseit, Mit mondtam tehát, képviselőnk egy harmada jelen van ebben a bizottságban, ezért is fontos számunkra a tolmácsolás, és azért is, hogy a máltaiak hallgat, hallgathassanak minket. Thank you. And I know... Köszönöm szépen. A Málta is fönt van a listánkon. 18. helyen. Még egy dolog. Most tájékoztattak, hogy meg lesz a nagy terem a következő ülésünkre, az októberi ülésünkre, és a november 5.-6. ülésre. A november 17. illetve a december 3.-4. ülésen, illetve ezen a két utóbbi ülésen pedig olyan teremben leszünk, ahol csak 20 tolmácsfülke fér el, úgyhogy meg kell vizsgálni még egyszer a dolgot, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb nyelven legyen elérhető a tolmácsolás. A lett és az észt lenne az a két nyelv, amin a kisebb teremben nem tudunk tolmácsolást biztosítani, de a koordinátorok ülésén majd ezt nyilván megbeszéljük. Szavazhatunk erről? Ezen megfontolások ismeretében. A nyelvi összetétel jóváhagyásáról szavazunk tehát gépi úton, tehát elektronikusan. Fomo. Csimo. Two more. One more. Done. Elfogadtuk a fenti észrevételekkel. Következő szavazás, a koordinátorok befejezetlen ügyekre vonatkozó ajánlásainak érvényesítése. Hét különböző tételről van szó, ahol az első olvasatban elolvasta, az, elfogadta az előző ciklus az álláspontot, és ezért tehát egyeztetés útjára bocsátanánk ezeket az ügyeket, tehát az örökölt ügyek, hét ilyen ügy van, a koordinátorok ajánlásait kifogadja meg, mellette tehát ki van? Lezárjuk a szavazást, elfogadtuk. 28 28 eh, pozitív szavazat és ketten tartózkodtak a költségvetésről fog most szavazni. Megjegyzem, hogy szokatlan volt a költségvetési eljárás a választások miatt, és megköszönöm a jelentéstevők és az a, a, árnyék jelentéstevők szorgalmasságát, rövid sok munkát végeztek, sok módosító volt, írásos eljárás alapján kellett ezek, kell ezekről szavazni, nem úgy, mint általában, de lehet, hogy a jövőben ezt újra kéne gondolni, mert nem volt elég vita a költségvetésről. Ezt megbeszéltem az, e- a jelentéstevővel is, és ő is egyetértett, tehát nem ideális a helyzet, nem volt ideális a helyzet, azért nem, mert választások voltak, mert a parlament egy időre berekeztette üléseit. Kérdezem, hogy szeretne valaki hozzászólni, vagy szavazzunk. Catherine. E, Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm a frakcióknak és a frakciók és az árnyék jelentéstevőknek, akik segítettek a munkában a választások miatt. Furcsára sikeredett ez a, ez a folyamat. Sikerült azonban együttműködni különböző területeken, sikerült bizonyos esetekben megegyezni, ez jó volt, bizonyos módosítók esetében viszont ez nem sikerült, de abban teljesen igaza van, hogy jövőre több időnk lesz, és szerintem el kéne gondolkodni a jövőben a kísérleti projektek kérdésén. Az idei kísérleti projekt, ez ugye a kkv és a digitális agenda témája. Megköszönöm, hogy ezt támogatták, ugye fogyasztó védelmi, vagy fogyasztói jogok szempontjából ez nem lényegtelen. Jövőre a kísérleti projekt keretében el kell gondolkodni azon, hogy mi is, a, mi, mi is tartozik hozzánk, mi a mi életégészségi körünk. Olyan projekttel kell előállni, ami megfelel majd a Költségvetési Bizottságnak is, és amit majd ők is elfogadnak. Tehát rá kell gondolkodni a jövőben, hogyan tudunk majd együttműködni, hogyan tudunk ilyen kísérleti projekteket úgy javasolni, hogy ezt elfogadja a Költségvetési Bizottság is. Megköszönöm Szufár úr munkáját, és Várom a vitát, illetve a szavazást. Sorry. Mulțumesc mult, doamnă președintă, așa cum... Pre... Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Jeffrey is említette, hogy nem volt túl sok időnk. Egy elvi kérdést szeretnék most fölvetni. Sokat foglalkoztam költségvetési kérdésekkel miniszterként, és szerintem jó lenne jövőre máshogy végezni ezt a munkát. Abból kell kiindulni, amit láthatunk, mi tapasztalunk tagállamainkban is, tehát hogy a KKV-knek milyen gondjaik vannak. Tehát a problémákat mi hamarabb meg kéne oldani. Nyilván a jelenlegi költségvetésbe ezek a javaslatok még nem kerülhetnek bele, de remélem, hogy jövőre hosszabban megvitathatjuk ezeket a kérdéseket, és új kísérleti projekteket kéne elindítani, hogyha korábbiak nem voltak működőképesek, akkor innovatívan kell hozzáállni ehhez, és azt kell elérni, hogy a KKV-k hozzáférhessenek a finanszírozáshoz, részt vehessenek a különböző pályázatokban. közbeszerési pályázatokban olyan intézkedéseket kell elfogadni, aminek a mindennapi életben is hatása van a KKV-kre. Köszönöm. Can we move on to the vote? Akkor szavazhatunk? Blogban szavazunk először. Írásos eljárásban szeptember 3-án a frakciók megegyeztek, ki van ez mellett, a megegyezés mellett vote. Még tíz szavazatra várunk. Can I see what the ECR whip is on that, please? Az, e az ECR is megosztaná velünk a véleményét? Thank you very much. That's closed. Köszönjük akkor. Lezártam. 34 arányban tartózkodás nélkül ezt megszavaztuk. And there's oral amendment by the rapporteur first. Show. Készfeltartással? Everybody happy with the oral amendment? Mindenkinek megfelel az, hogy készfeltartással szavazunk a szóbeli módosítóról? Jó, elfogadtuk. Egyes módosító. So the first part of the... A módosító első része okafogyott lett, mert elfogadtuk a szóbeli módosítót, de a módosító többi részéről még szavaznunk kell. Mellette ki van? Against. Ellene nem szavaztuk meg. Kettő, kettes módosítás visszavonták, hármas módosító mellette, ellene, négyes mellette, ellene, ötös mellette, elfogadtuk, az ötös mellett, ellene, tartózkodók, hármas, négyes, ötöst elfogadtuk, és az, a, le, a záró szavazásának módos, a szöveg módosított formájában. Five more to vote. Okay, let's close the vote. Akkor ezt most lezárjuk. 28-an szavaztak mellette, volt négy ellenszavazat, és nem volt tartózkodás. Köszönjük szépen! Um, just announcements. Néhány bejelenteni valóban a következő ülésekre vonatkozóan. szeptember 24-én szerdán reggel 9 illetve délután 3-tól kezdődik az ülésünk, másnap 25-én 9-kor kezdünk, és valószínűleg akkor szavazunk is még. De a három órára tervezett ülésre valószínűleg nem lesz szükség. Ezt fel, de ezt majd még megerősítjük, ha tudjuk. And now we continue with the meeting. Most folytatódik a zárt ülés, kérem a sajtó képviselői menjenek ki. Director General for External Relations, François. Françoise Lebaillal fogunk eszmecserét folytatni külügyekről.